colleagues. Um, we'll begin the meeting. My fault for being late, so my apologies. Uh... Elnézést kérek, hogy késtem. De most akkor kezdjük el a munkát, és elnézést kérek azon kollégáktól is, akik ide jöttek időben, annak ellenére, hogy délelőtt nagyon-nagyon sűrű volt a napi rendünk. Nőcen asszonynak most mondtam ezt el, voltak, akiknek el kellett már menni, voltak, akik egész egyszerűen csak túlságosan fáradtak. Lehet, hogy csak saját magamról beszélek, de hát azt hiszem, hogy mindenkit köszönet illet, aki eljött a mostani napi rendi pontot megvitatni, mert ez nagyon komoly téma. A New Yorki nyilatkozat nyomon követéséről van szó. Nagyon örülök, hogy Knudsen kolléganő ismét itt van velünk. Eszmecsere tehát a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodásról. Csak magyarázatként mondom, hogy az ENSZ főtitkárának a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodásról szóló jelentéséhez benyújtandó uniós hozzájárulásnak az ismertetése az Európai Külügyi Szolgálat által ahonnan Knudsen asszony hozzánk érkezett, és megint csak emlékeztetek mindenkit arra, hogy az ENSZ közgyűlés New Yorkban tartott szeptember 19-én egy magas szintű csúcsot, ebben a témában, tehát a menekültek és migránsok áramlatainak a témájában, annak érdekében, hogy ezekre a kihívásokra jobban lehessen reagálni, és a New Yorki nyilatkozat született meg ennek a végén. A parlament is jelen volt ezen a magasfokú csúcstalálkozón, három tagú adhok delegációval, Végström asszony, Mária Grafen asszony és Elis Lány volt ez a három tag, akik egyébként már többször is beszámoltak a fejleményekről Úgyhogy ennek a részvételnek az eredményeképpen a Libe szakbizottság folytatta a munkát, és Knudsen is egyébként is már többször eljött hozzánk, tehát ez a folyamat zajlik. Tavaly januárban hallgattuk meg Knudsen a New Yorki nyilatkozat nyomon követéséről, és ha jól emlékszem, akkor két közös meghívásra került sor, a LIBE és az AFET szakbizottság, illetve a DEVE szakbizottság elnöke küldött Filippo Grandinek, aki a menekültügyi biztos, és William Lacey Swingnek, aki a Nemzetközi Migrációs Szervezet főigazgatója. Ha jól emlékszem, akkor ők majd a következő év elején jönnek, Knudsen asszony bólogat. Most akkor megadom neki a szót hogy beszámoljon arról, hogy hol tartunk ebben a folyamatban, és utána következnek a képviselők. Még egyszer megköszönöm, hogy eljött, és parancsoljon, tartsa meg az összefoglalóját. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm a meghívást is, hogy a migrációs kompaktról beszámolhassak. Nagyon jó azt hallani, hogy a két említett kollégát 2018 év elejére szeretnék meghívni, mert a folyamat közepén tartunk, és hát világosan látszik, hogy a 2018-as év elején tartott eszmecserével pontosan jó időben lesznek a, tervezett, a szövegtervezet elemzéséhez. Most a globális kompakt, a migrációs kompakt folyamata az ENSZ-ben a közepén tart. A New Yorki nyilatkozattal indult, ugye 193 ország fogadta el, és a folyamat zárásaként majd egy unga lesz jövő szeptemberben, és így félúton talán ezért nem beszéltünk olyan sokat a az ENSZ általános közgyűlésén ebből, de Guterres és Lajcsák úr, Grandi úr, Swing úr, és Louisába, aki szintén ellátogatott a parlamentbe, vettek részt egy eseményen, ahol egyébként nagyon sokan jelen voltak. Ennek a célja az volt, hogy beszámoljunk arról, hogy a folyamatban félúton járunk, és a kötelezettségvállalásokat, illetve a lendületet fenn kell tartani. Hát az a cél, hogy garantáljuk, hogy ez a kompakt jó eredményt hozzon a végén. Tehát a lendületet eh, kell fenntartani, és én ezért is örültem ennyire, hogy eh, ez önöket is foglalkoztatja, és eh, meghívtak. Nem csak a migráció fontos itt, hanem azt is ki kell emelni, hogy ez egy szélesebb folyamatba illeszkedik, a multilateralizmus folyamatába, ezt is támogatjuk. Guterres úr és a nemzetközi szabály alapú rendszert támogatja. Tehát szélesebb kontextusban ennyi, és akkor most hol tartunk, a konzultációs szakasz végéhez közeledünk. Nem tudom, hogy a parlamenti képviselők részt vettek-e ezeken a tematikus konzultációkon, Genfben, New Yorkban és Bécsben több különböző témáról zajlottak a konzultációk, amelyek mind szerepeltek a New Yorki nyilatkozatban. Nem akarok hosszasabb részletekbe bocsátkozni, csak annyit mondanék, hogy nagyon gazdag volt ez a folyamás. Louis Albert nagyon sokan ismerik, ő ugye a migrációért felelős tisztviselő, akit a főtitkár megbízott, a mexikói társ facilitátorral együttműködve a migrációs kompakton nagyon sok munkát végzett. Ez egy elég bonyolult folyamat, már maga az, hogy a konzultációk mindent lefedjenek, a reguláris, legális migrációtól kezdve az emberi jogokon át, és így tovább, is regionális konzultációk is bonyolodjanak. Nagyon sok migrációs kérdése témára fény derült a konzultációknak köszönhetően. EU-s tagállamokból, de szerte a világból, a civil társadalom, akadémia és minden egyéb partner rengeteg információt hozott össze, amelyek még eddig amelyeknek az összegyűjtésére ennyire rendszeresen egy ilyen konkrét célhoz még sosem volt példa tények, számadatok, mind-mind azt a célt szolgálva, hogy majd a tárgyalási folyamatot előkészítsük. Tehát minden egyes konzultáció esetén el kell mondanom, hogy nagyon gazdag a rendelkezésre álló öm, információhalmaz, és a weboldalon meg is találhatók az egyéni, az egyes konzultációs folyamatok összefoglalásai. Most érünk át tehát a másik szakaszba, Mexikóban az előkészületek zajlanak majd a spanyol és mexikói facilitátorok szervezésében. Ez azt jelenti, hogy a konzultációk eredményét egy kicsit desztillálva, ezt egy kicsit megszűrve felmérjük, hogy hol tartunk és hova szeretnénk eljutni, illetve hogy további eszmecseréket folytassunk, és eldöntsük azt, hogy a kompakt nyomon követése majd az idővel hogy nézzen ki. Az Európai Uniót is megemlítik egyébként, a mexikói résztvevők egyike az EU, és szerintem ez pozitív. Nagyon nagy fontosságot tulajdonít az ENSZ és Elba asszony is az EU aktív részvételének. Ez mindig is így volt, és így is marad. Mexikó tehát majd három napig tart, és talán mielőtt valaki felteszi a kérdést, rögtön el is mondom, hogy az Európai Parlament képviselői is részt vehetnek a, az érintettek között. Ez fontos kiemelni. Aztán Mexikó eredménye majd egy összefoglaló lesz, a két elnök fogja elkészíteni ezt az összefoglalót, tehát minden, ami az asztalra, a terítékre kerül a három nap alatt a különböző panelek keretében, kerül be ebbe az összefoglalóba. És ez az összefoglaló lesz az úgynevezett zéró tervezetnek a kiinduló pontja. A zéró tervezet lesz a tárgyalások alapja január végén, február elején és ekkor jön a hat hónapos időszak, amikor is nagyon intenzív tárgyalásokra kerül sor. Ez azt jelenti, hogy havonta három intenzív nap. De erről elég is, és inkább most mondom, hogy elnézést kérek azért, hogy egy kicsit későn köröztettük ezt a dokumentumot, de azért köröztettük ezt a dokumentumot az EU hozzájárulása, amelyet Alba asszonynak is eljutattunk végigkíséri az egész folyamatot, részt vesz valamennyi ülésen, a társfacilitátorokkal is, és az ő feladata, még a korábbi szabályok szerint, az lesz, hogy jelentést készítsen a főtitkár Guterres úr nevében. Ez valószínűleg karácsony erőt jelenik meg, vagy december elején. Ez a jelentés a teljes folyamatról számol be, és abba asszonyt ismerve valószínűleg már a stratégiához vezető utat is lefekteti, tehát a migráció jövőjére vonatkozó e, utat és a régi előítéleteket e, félreteszi. Nem e, technikai jellegű anyagról van szó, hanem egy olyanról, amelyet a társfacilitátorok is fel tudnak használni a saját munkájukhoz, a szövegtervezethez, a nulladik verzióhoz. Átlátható nagyon és inkluzív nagyon ez a folyamat a, mindegy, hogy az ensztagságról, vagy az általában a társadalomról beszélek, Ába asszony azt kérte, hogy mindenhonnan ö, jöjjenek hozzászólások, tehát ő rengeteg országot felhívott arra, hogy nyújtsanak ehhez a folyamathoz inputot, az ő véleményük szerint mi legyen a kompakt része. És természetesen az összes befolyó reakciót köröztetjük, E, egyelőre az útmutatásokat már megbeszéltük a tagállamokkal. Ezt azért is mondom, mert hogyha szeretnénk, hogy sikeresen záruljon ez a folyamat, akkor nagyon fontos, hogy az Európai Unió egyként e, sorakozon fel mögötte, és persze nem akadályozzuk meg a tagállamokat abban, hogy az egyéni hozzájárulásukat is megtegyék, de legyen EU-s szinten is e, reakció. Ezt szeretnénk tehát elérni. Néhány pont azok közül, amelyek majd felmerülnek. Először is alap ötleteket adtunk hat különböző főcím alatt, egyik sem meglepő, nem újdonság, tulajdonképpen a New Yorki nyilatkozatot követjük, ami rendkívül ambiciózus dokumentum. És valószínűleg egyetértés van abban, hogy ez tartalmazza egyébként az összes olyan témát, amelyet még ki kell bővíteni az idővel. Először a jogi, emberi jogi alapú megközelítést vettük, ahol a migránsok emberi rogairól, az ő nekik nyújtott védelemről, segítségről van szó, a kiszolgáltatott migránsokról, a gyerekekről, és természetesen a nemi szempontokról is. A második témakör a migráció gyökerei, tehát az okai, hogy mi a mozgató ereje ennek a folyamatnak, és itt meg lehet vizsgálni olyan, megvizsgáltunk olyan tényezőket, amelyek az embereket arra késztetik, hogy eh, maguk mögött hagyják a hazájukat, tehát mindegy, hogy ember okozta problémákról van szó, biztonsági kérdések, vagy ö, eh, természeti ö, eh, katasztrófák, vagy belpolitikai, a belpolitikai helyzet, és így tovább. Tehát itt a lényeg, hogy a migráció okairól, a gyökerekről van szó, és persze a konfliktus megelőzés, az ellenálló képesség erősítése az mind-mind ide tartozik, hogy meg tudjuk előzni, hogy ezek a helyzetek előálljanak. A harmadik ilyen fő cím vagy klaszter, hát természetes eh, minden összefügg, és eh, csomópontok vannak közöttük. Ugye fontos, hogy megnézzük a fejlesztési szemszögből is a migrációt, ugyanis azt gondoljuk, hogy nagyon pozitív lehet a fejlődés szempontjából, fejlesztés szempontjából, és ez fordítva is igaz. Úgyhogy uh, itt vizsgáljuk azokat a uh, kapcsolatokat, amelyeket a származási, a transzit, illetve a tranzit és a célországok uh, fenntartanak egymással, például a pozitív aspektusokat is megvizsgálva, hogy a, a célországban dolgozók hazautalják a jövedelmüket, és így tovább. A negyedik fő témakör az a, a kormányzás köre, tehát ennek az egésznek az irányítását, kormányzását hogyan bonyolítjuk. A, gyakorlatilag ez egy globális témakör. Van ennek déli és északi vonatkozása is, tehát gyakorlatilag mindenütt megfigyelhető ez a jelenség, és a kérdés az, hogy hogyan lehet biztonságos, legális, szervezett módon kezelni ezt a folyamatot. Tehát itt kerülnek elő a határok, a technikai segítségnyújtás, támogatás, az együttműködés, az önkéntes visszatérítés, amelyet természetesen az emberi, emberi jogokat figyelembe tartva, figyelembe véve és biztonságosan kell végrehajtani. És akkor jön az ötödik témakör, az illegális migráció, itt az emberkereskedelem, embercsempészet témái merülnek föl, illetve hogy ezeket az időzéles üzleti modelleket hogy lehet lebontani és hogy hogyan lehet segíteni az érintett országoknak abban, hogy megakadályozzák az emberkereskedők, embercsempészek tevékenységét. És az utolsó pedig a legális migrációs lehetőségek, ez is egy nagyon aktuális téma, és itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk megteremteni a foglalkoztatási lehetőségeket, a munkaerő mobilitását és a befogadó országok kapacitásainak az erősítését így vagy úgy, ez a fő hat témakör eh, karcsúsodik majd, és jelenik meg a végső kompaktban. Az egyik fő kérdés, azt hiszem egyébként Mexikó esetében és a tárgyalásokon is az lesz, hogy mi legyen a nyomonkövetéssel, a nyomonkövetési mechanizmussal. Nyilvánvaló, hogy nem szeretnénk, hogy ez csak egy egyszeri kompakt legyen, hanem azt szeretnénk, hogy fenntartható módon bonyolodjon a nyomonkövetés. Valószínűleg itt majd széles körű eszmecserére lehet számítani. Sokan osztják azt a véleményünket, hogy ne legyen kötelező erejű dokumentum, jogilag kötelező érvényű dokumentum, de még hogyha ez így van, akkor is szükséges egy felülvizsgálati mechanizmus, nem kell semmifajta újabb struktúrát létrehozni, mert ezt sem szeretnénk, hanem valami könnyed, valami lájtos mechanizmust, amivel azért mégiscsak megvalósul a nyomonkövetés, és lész, be lehet vonni a partnereket. Az IOM nyilván ebben fontos szerepet játszhat, és másokat is érinthet ez a Globális Migrációs és Fejlesztési Fórumtól, az ENSZ általános közgyűlésének is van egy migrációs dialógusa, de az biztos, hogy újabb struktúrák és mechanizmusok felállítását el kell kerülni, tehát ne kettőzzünk meg semmit, ami már létezik, és azt is el kell dönteni, hogy pontosan mit is tegyen ez a nyomonkövetési felülvizsgálati mechanizmus, hogy egy-két helyen javítson, módosítson, célkitűzések elérésére figyeljen oda, jó gyakorlatok cseréjére, és így tovább. Hogyan tudjuk ezt sikerre vinni? Azt mindenképpen el kell mondani, hogy mivel az érintettek vesznek részt a munkában, és mindenki beadja a maga inputját, ezért kormányközi e, folyamatról van szó, és csak akkor fog ez működni, hogyha mindenhová elér. Persze ugye nagyon szívesen és örömmel vesszük föl a migrációt a nemzetközi napirendre, hiszen ez egy hosszú távú erőfeszítés, erőfeszítés. Afrikától említhetném bármely kontinest, az arab országokat, Ázsiáig, mindenkinek a sajátjáinak kell érezni ezt a folyamatot, mert különben nem fog működni. Tehát a win-win helyzet megteremtése elengedhetetlen. Legyenek olyan témák, amelyek érdeklik a feleket. Összességében pedig, ahogy mondtam, a keretek nem jogilag kötelező érvényűek és rugalmasak, mert hát nyilván a migráció egy olyan jelenség, amely folyamatosan változik, és ehhez viszont olyan keretekre van szükség, amelyekben megvan a szükséges rugalmasság, hogy sokáig alkalmazhatók legyenek, és hogy a jövőbeni fejleményeket is, a jövőbeni fejleményekhez is tudjanak alkalmazkodni. Azt hiszem, hogy ennyi az áttekintés, és hogyha mondjuk januárban, január elején erre visszatérünk, akkor már a tárgyalási folyamathoz közelebb fognak állni. Köszönöm, elnök úr. Uh, so colleagues, we have the... Köszönöm, Glócián asszony. Van egy EU input anyag, amely rendelkezésre áll, és amire utalt Glócián asszony is. A Libe Affet és Deve járultak ehhez hozzá. És most elkezdhetjük az eszmecserét. Jövő év elején kell a végső inputot megadni. Knudsen asszony számára hasznos lehet ez a beszélgetés. Elis Lájnál kezdünk, aki ott volt New Yorkban, Tessék. Grazie, Claude. Uh, la ringrazio di essere... Köszönöm, Claude. Megvárom, amíg fölteszi a fejhallgatót, és köszönöm ezt a sok fontos információt, amit adott nekünk erről a folyamatról, a nyomonkövetésről. Ön is emlékezhet rá, hogy én tagja voltam a delegációnak. És um, meg is értettük a fontosságát ennek a, az egész törekvésnek. Lehet, hogy már most sokáig várakoztunk. Éppen ma délelőtt szavazott ez a bizottság egy fontos témáról, a Dublini rendeletről, illetve a menekült rendszerről, és egy nagyon határozott üzenetet akarunk küldeni arról, hogy hogyan kell a felelősséget megosztani a migránsok fogadásában. És én azt gondolom, hogy a parlament szempontjából részéről ez egy nagyon hasznos állásfoglalás volt az ENSZ csúcs előtt is. Ez a tisztességes felelősség megosztás amely nem csak európai szinten, hanem globálisan is eh, követendő, eh, tudván tudva, hogy az elüldözöttek 86%-a eh, valójában fejlődő országokban talált menedéket, ami azt jelenti, hogy a legszegényebb országok járulnak hozzá a legnagyobb mértékben a migránsok fogadásához. A ma délelőtti szavazás szerintem hitelessé tesz bennünket hitelesebbé tesz, amikor majd New Yorkban beszélünk a globális tisztességes felelősség vagy méltányos felelősségvállalásról. Ez a szakbizottság eh, nyilván figyelemmel fogja kísérni majd ezt a csúcs találkozót, illetve annak eh, következményeit, hogy hogyan alakul majd ez a globális kompakt, eh, és hogy hogyan járulnak hozzá a leggazdagabb országok ehhez a témához. Köszönöm, ehhez még azt tenném hozzá, Elislein eh, említette a Dublini eh, rendszerről szóló szavazást, egy elég jelentős többséggel lett megszavazva. Mindez eh, majd segít bennünket az egész menekült csomaggal kapcsolatban a menekült csomagnak vannak különböző más elemei is, összekötődik, összekapcsolódik Dublinhoz is, Dublinnal is, és alapvetően arról szól, hogy milyen konkrétabb lépéseket kell tennie az EU-nak ezen a területen. Cecil Kienge, raportőre a migrációs témának, ő kap most szót. Köszönöm, Claude és én is szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját, gratulálok a hosszú távú jövőképhez. Én eh, Nigériában jártam most egy fontos misszión, eh, onnan közvetlenül idejöttem azért, hogy részt vehessek ebben a munkában. Eh, és a misszió után, amelyen López kollégával voltunk, egy kapacitásépítő misszió volt, a parlamentet és a szenátust látogattuk meg, és a cél az is volt, hogy megértsük a parlament szeretét, szerepét, illetve a képviselők szerepét az egyes folyamatokban. Ez a szerep egyébként folyamatos szerepvállalás kell, hogy legyen, ez a többoldalú kormányzatisághoz kapcsolódik, amiről itt az előbb, vagy irányításra, amiről itt az előbb is szó volt. Nyilvánvaló ebben a parlamenti képviselőknek központi szerepet kell játszania. Nigériában arra koncentráltunk, hogy a parlament hogyan vehet részt eh, ezeknek a folyamatoknak a kezelésében, erősítésében, ami szerintem elég fontos, mert globális megközelítésekre van szükség, illetve meg kell érteni a mögöttes okokat, nem szabad támadni országokat, holisztikus, konkrét eredményekre van szükség, felelősség teljesen kell kezelni ezeket a témákat, beleértve például a terrorizmust is, illetve a terrorizmus hatását, és a migráció és a mobilitás kapcsolatairól kell beszélni, valamint a legális migrációs csatornákról, de ki kell itt térni olyan témákra is, mint a klímaváltozás. A klímaváltozás szintén tárgya egy jelentésnek, egy AKC jelentésnek, és van a TUN, a küldöttek szintén megvizsgálták a New Yorki, akkor még friss nyilatkozatot, és arra tettek javaslatot, hogy a klímamenekült fogalmát is meg kell alapozni, 30-50 évre előre nézve, nem tudom, hogy ezek az emberek majd akkor hova mehetnek. Egyetértek azzal, amit Elis mondott a felelősség megosztásáról, ez jogalkotói szinten is meg kell lépni. Én azt várom a tagállam, nem csak azt várom a tagállamoktól, hogy felelősséget vállaljanak, hanem azt is, hogy a jogalkotási munkát is elkezdjék. Ez itt most éppen nem kötelező dokumentum, amiről szó van, Ehm, de mégis eh, figyelemre méltó. Egy kérésem lenne az ENSZ deklaráció óta, a New Yorki deklaráció óta, én magam is monitorozom a helyzetet, és ezt a jövőben is eh, megteszem, eh, Mexikóban is. Ehm, Claude, szeretném ezt folytatni, mert erre a holisztikus megközelítésre van szükség. That is noted, Cecilia. Jól van, Cecil, ezt meg, megjegyezzük. Fölírtuk. Az argentini asszony következik. Thank you, Chair. Chair. Köszönöm, elnök úr. Megvizsgáltam, hogy mi történt ezzel a folyamattal kapcsolatban szeptember óta, és az az érzésem, hogy kipipálhatunk dolgokat, mint az emberi jogok, a nemek közti aspektusok, a gyermekek jogai, az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a migrációt előmozdító okok, éghajlatváltozás, a migránsok pozitív hozzájárulása, a pénzküldemények, a diaspora szerepe, a megosztott felelősségvállalás, a visszafordítás, integráció, a szociális kohézió és az egyéb utas elhangzottak, ezek nagyon logikusak ugyan, de itt gyakorlatilag egy ilyen kipipálási gyakorlatról van szó. Mi az Európai Unióból azt mondjuk, hogy egy nem jogilag kötelező érvényű dokumentum kell, hogy legyen, átlátható kell, hogy legyen a folyamat, a már létező ENSZ fórumok keretében nem szabad új struktúrákat létrehoznunk, és mindenek előtt nem lenne szabad, hogy ezáltal a tagállamok még többet kellene, hogy fizessenek. Nem vagyok biztos, hogy megértettem, hogy mi ennek a folyamatnak a hozzáadott értéke, hogyha ez a megközelítésünk, és nem tudom, hogy hogyan tekintsek erre annak fényében, hogy az Európai Unió milyen lépéseket tesz a migrációs és menekült válság tekintetében. A legális útvonalakról, megoldásokról beszélhetünk, de európai perspektívából ez, ehhez nem járulunk hozzá. Hogyha megnézzük a migrációt kiváltó okokat, ha megnézzük, hogy mit, hogyan költünk az afrikai alapból, 2016 vége óta és 2017-ben azt látjuk, hogy a legkevésbé fejlett országoktól eltávolodik a pénz a közepesen fejlett országok felé, elvonjuk a forrásokat a szegénység elleni projektektől, a határok ellenőrzését szolgáló projektek felé, tehát beruházunk, és látom a jelzését, de azért befektetni, hogy gyakorlatilag a, megvonjuk a, hogy aláássuk a bűncselekményeket, illetve a bűnös cselek, a, bűn, a szervezett bűnözést Nigériában helyes, de ezáltal nem azt biztosítjuk, hogy az emberek ne távozzanak onnan, hanem azt, hogy ne érkezzenek meg ide. Hogyha mindig csak ki akarjuk pipálni az ENSZ érdekében azt, hogy mit teszünk, nem hiszem, hogy ez lenne a legegészségesebb megközelítés. Köszönöm elnézést, hogyha félbeszakítottam, de úgy tűnik, hogy 14.30-kor kellett volna lezárnunk ezt a pontot, még egy hozzászólást tudunk meghallgatni. Ez nem az ön hibája, az én hibám, mert később kezdtük. Egy utolsó hozzászólás néhány perc erejéig, Juan Fernando. Köszönöm, elnök úr. Nem voltam ott a New Yorki konferenciám, de természetesen osztom a kollégáim által kifejtett nézeteket, különösen, ami a Nigériába tett látogatást illeti. Ez csak egy példa arra, hogy mi a helyzet a megközelítésünkkel kapcsolatban. Ez az Európai Unió szakpolitikájának a jövőjét tükrözi. Tehát felmerül bennem a kérdés, hogy az, ahogyan a migrációt megközelítjük, kell egy holisztikus megközelítés, de létezik-e vajon egy holisztikus megközelítés arról, hogy milyen negatív volt eddig az a megközelítés, amelyet eddig az Európai Unió követett a, ebben a témában amikor is a menekülteket fenyegető tényezőként állítottuk be, mint akik az európai szociális struktúrát fenyegetik. Van egyfajta explicit követelés az a kapcsolatban, hogy felülvizsgáljuk ezt az egész negatív struktúrát, ezzel negatív politikák alkalmazását, mert ezeknek, ezek összekapcsolják a, a segélyező politikákat azzal, hogy a visszatérési politikákat valóra váltsuk ezen országok felé. Ez egy állandó tényezőként jelenik meg, mindig, amikor harmadik felekkel egyeztetünk, ez mindig jelen van, és ők neheztelnek is ezen negatív megközelítés miatt, amelyet a visszatérés, visszatérési politika jelent. Szeretném tudni, hogy egy ilyenfajta negatív megközelítés erre rámutattak-e, hogy ez a problémának a része, nem pedig a megoldásnak a része. Kifejtették ezt a New Yorki konferencián. Köszönöm szépen Knudsen asszonynak, szeretném visszaadni a szót. Sargentini asszony és Elis Line hozzászólására utalnék a Dublini rendelettel és a csomag egyéb részeivel kapcsolatban, amelyeken dolgozunk. Említette a jogszerű migrációt is, én vagyok az egyik, én foglalkozom az egyik dossziéval, és ezt a tanácsban most blokkolják. Erre is utalt Elis Lány. Ebben a dokumentumban azt hiszem, hogy rámutatunk a helyes aspektusokra, de talán figyelembe kellene venni, hogy nagyon nehéz jogszabályok tekintetében haladunk előre, és azt szeretnék jelezni a tanács felé, hogy ez egy lehetséges kiinduló pont. Például Dublin vagy a kvalifikációs irányelv. A jogszerű migrációt megpróbáljuk napirenden tartani a bizottsággal együtt, és ezt ki kell mondanunk, mert ha fontos jeleznünk, hogy a parlament, ahogyan azt ma délelőtt is tanúsíthattuk, folytatja a munkát, még akkor is, hogyha nehéz politikai légkörben tesszük ezt. Tehát szeretném jelezni a kollégák felé, hogy ezt bele kellene vennünk ebben a, ebbe a dokumentumba, mert véleményem szerint ez fontos. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a Dublini javaslattal kapcsolatos ma munkájukhoz. Valóban ez az az üzenet, amelyet talán legjobban közvetíteni tudunk majd Mexikóban is, és ez az EU nyilatkozatunk, állásfoglásunk része is lehet eh, azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk előrelépni eh, Dublin témájában, vagy a kísérleti projektekkel, amelyek az európai menetrenden ott vannak. Ez egyfajta pozitív narratíva tehát, amelyet mindenképpen jeleznünk kell a kiegyensúlyozott eh, megközelítés mellett. Ami a negatív megközelítést illeti, arra törekszünk a partnerországainkkal, az afrikai partnerországainkkal, hogy itt egy partnerségről van szó, egy partnerségi kereten belül mozgunk, és a megközelítés, amit ki is fejtettünk, egy holisztikus megközelítés, egy szélesebb körű megközelítésre építünk, és egy olyan helyzetet szeretnénk előállítani, amely egy nyertes helyzet mindenki számára, és nem pusztán a migrációra összpontosítunk, mert talán így tudjuk ezen országokkal a legjobb hosszú távú sikereket elérni. Tehát a holisztikus megközelítés fontos, és örülök, hogy Nigériát is példaként említette, mert ez egy prioritást élvező ország. Valóban szükség van arra, hogy szélesebb kontextusba helyezzük a kérdést. Nigéria az egyik legnagyobb afrikai ország, és nagyon bonyolult a belpolitikai helyzet is, de Nigéria esetében pontosan ezt tesszük. Megpróbáljuk megvizsgálni a különböző politikai területeket, és a migráció persze fontos, az emberi életek megmentése is, de ott van ugye az éghajlatváltozás. Amir Mohamed az ensz belül határozottan kiáll amellett, hogy milyen pusztító következményei vannak az éghajlatváltozásnak a biztonságra és a migrációra nézve is. Tehát az általános helyzetet kell megfigyelnünk ezen országoknál. Ott van ugye az éghajlatváltozás, mezőgazdaság is, az ország nem minden részében, de vannak olyan területek, amikor is, ahol bizonyos mezőgazdasági tevékenység folyik, Tehát hiszek, a, hiszünk a holisztikus, átfogó megközelítésben. Szeretném pontosítani ezt a, az említett negatív megközelítést. A New Yorki folyamat hátterében pedig mindig az húzódik meg, hogy a migráció pozitív, de ezt közös érdekünk, hogy megfelelően kezeljük. Ami a többszintű kormányzás kérdését illeti, egyetértek, még a New Yorki kompakt is kormányközi jellegű lesz. A széleskörű többszintű részvétel nagyon fontos, bármit is tegyünk a migráció vagy egyéb témákban, regionális, helyi hatóságok, parlamentek bevonásával. Éppen ezért úgy hiszem, hogy az önök szerepvállalása is nagyon fontos. Azzal is kezdtem a bevezetőmet, hogy lehetőség nyílik arra, hogy az európai parlamenti képviselők jelen legyenek a mexikói konferencián, és nagyon örülnék annak, hogyha eh, tájékoztatnának, ahogy a Nigériával kapcsolatban is tették, hiszen össze kell kapcsolnunk ezen különböző folyamatokat, hogy azok eh, előny, előnyünkre váljanak. Azt hiszem, hogy ezzel lefettem a három nagy kérdéskört, ami pedig a mi eh, hozzájárulásunk hatáját eh, jelentőségét illeti. Egyfajta kísérletet teszünk arra, hogy eh, a számunkra fontos kérdéseket talán egy más formában, vagy másképpen csoportosítva beépítsük a folyamatba, és szerepet kapjanak a kimenetelben. Kezdetben már, tehát jobb ezeket megemlíteni. Ami pedig a hozzáadott értéket illeti, én úgy gondolom, hogy a New Yorki folyamat egy nagyon nagy minőségi ugrás előre a változás érdekében. Ez az első alkalom, hogy a migráció a nemzetközi napirendre került, az ensz belül, és ott kellene, hogy maradjon, mert láthatóvá válik, jobban láthatóvá válik, és progresszívabb intézkedések meghozatalára is lehetőség nyílik. Ebben a szakaszban az a mm, helyes, hogy jogilag megkötelező érvényű legyen, az elmúlt szerződések megtárgyalásához kb. 10 évre volt szükség, most pedig arra törekszünk, hogy mindenki bekapcsolódjon, a regionális csoportosulások felismerjék, hogy számukra is hasznos, és hozzá tudnak járulni a folyamathoz, illetve tudnak másoktól tanulni. Ez indokolja a megközelítésünket, és ezért fontos az önök szerepe is, hogy mindenki magáinak érezze ezt a folyamatot, és ezáltal előre tudunk majd lépni nemzetközi szinten 193 ország részvételével a szolidaritás és a felelősségvállalás elve mentén egy globális közös szerepállás azt hiszem, hogy mindenképpen egy nagy előrelépést jelent. Köszönöm szépen, Knudsen asszony. Ön többször eljött ide, hogy tájékoztasson bennünket rendszeresen, ami nagyon hasznos. Mikrofont kérünk. És szándékunk, hogy ezt a jövőben is folytassuk. És természetesen tájékoztatni fogom a kollégákat. Um, Elnézést, tehát csak azt szerettem volna jelezni, hogy továbbra is szerepet várunk ebben a folyamatban. Vannak 2018 elején is programok, rendezvények, a mexikói tárgyalás, és nyomon követjük a folyamatot az ön hozzájárulásával is. Folytatjuk tehát ezt így ebben a szervezett formában, és minden bizonyal találkozunk még önnel, és kérünk majd további tájékoztatást. Köszönöm a kollégáknak is a részvételüket és azt köszönöm, hogy időt szakított és eljött hozzánk. Colleagues, sorry, um, we're running over. Elnézést kérek, kollégák, eh, csúszásban vagyunk. Köszönöm a türelmet. Elnézést kérek az alapvető jogok éves jelentésének raportőrétől, Engel úrtól, 2017-es kiadás raportőre. Ahogy önök is tudják, ez egy fontos munka területe ennek a bizottságnak, és megnézzük a kihívásokat, illetve a problémákat. Elnézést kérem még egyszer a késlekedésért megadom a szót az éves jelentés raportőrének. Frank, tiéd a szó. Köszönöm, Claude. És mivel csütörtök délután nem lesz telt ház, ezért én magam is eh, eh, hajlamos volt, hajlamos vagyok arra, hogy rugalmas legyek, szerettem volna tovább ebédelni persze, én magam is. Az előadást franciául tartanám meg, és aztán majd válaszolok a kérdésekre olyan nyelven, amilyen nyelven tudok, vagy amilyen nyelven kaptam. Nézzük, tehát a 2000 2016-os, 2017-es, 2015-ös évek eseményeit. Összekötjük ezt a e, két évet. E, most először az elvekről beszélnék, e, de az árnyék előadók azok már tudják. Az összes eddigi jelentés jelentős listát adott elő az alapvető jogi aggodalmakról, és számba vette azokat az erőfeszítéseket, illetve sikereket, amelyek az LGBT nőjogok, vallásszabadság, stb. témában érzékelhetőek voltak, és ezek a korábbi jelentések nyilván a raportőr személyes aggodalmait is tükrözték. Én inkább úgy gondolkoztam, hogy meg kell próbálni ebben az évben néhány nagy témára koncentrálni a jelentést, olyan aggodalmakra, amelyek különösen akut módon jelentkeznek. És miután ezt eldöntöttem, ez egyben azt is jelentette, hogy nem foglalkozok mindennel, és különösen nem azokkal a dolgokkal, amelyekről eh, egy eh, konkrét jelentés készül. Ilyen például a romák eh, helyzete, vagy a nők elleni erőszak, vagy a fogyatékkal élők helyzete, a médiaszabadság, és vannak még más témák, amelyekről éppen most készül, vagy a közeljövőben fog készülni önálló jelentés, és nem akartam azokat beleszuszakolni újra ebbe a jelentésbe is, amely egyébként az alapvető jogokról szól. És egyfelől ugye legyen az állam. Arra úgy döntöttem, hogy a jogállamiság, illetve a migráció, integráció a legfontosabb témái a 2015-ös, 16-os évnek, és ráadásul nem vesztette el azóta sem a fontosságát, ráadásul össze is kötődnek. Egyfelől ugye egy működő jogállam kell a migráció kezeléséhez, és helyre kell állítani a bizalmat az Európai uniós intézményekben. E, egyes tagállamokban nem fénylik nagyon jól a jogállamiság. E, régóta beszélünk Magyarországról, kicsit e, kevesebb ideje beszélünk Lengyelországról, ahol egyébként mind a két országban romlik a helyzet, egyáltalán nem javul. Én Eh, én nekem van az irodámban dolgozik egy eh, asszisztens, aki meg tudja osztani velem a soros tervről szóló csodálatos kis kampányfilmeket és kampányanyagokat, amelyeket majd az önök figyelmébe is ajánlok. Az eh, az ennedik gyűlöletkampány. És attól tartok, hogy más országokban is megjelennek ilyen fikciók. Ezzel nekünk konzekvensen kell foglalkozni, mert ez egy jogállami kérdés. Az immigráció és az integráció az nem fog eltűnni, mint eh, probléma. A különböző erőfeszítések ellenére, az EU erőfeszítései ellenére is, ezek továbbra is eh, iszonyatosan nagy problémák, eh, legyen szó az egyedül álló gyerekekről, azok oktatásáról, és egyéb migrációhoz kapcsolódó kérdésekhez. És aztán vannak olyan dolgok, amelyek ezek kapcsolód, ahhez kapcsolódnak, az afrofóbia, az iszlamofóbia, a gyűlöletbeszéd, és ezek gyakorlatilag arra vezethetők vissza, hogy nem volt politikai akarat, hogy fellépjünk ezek ellen, és eh, integrációs politikát Eh, folytassunk. Ugye az interneten terjedhet eh, anonim módon a eh, hamis információ, mindez megint csak egy állandó aggodalom. Most tehát ezekre a témákra koncentrál a jelentés. A szabályok alapján egyébként ez egy tömör jelentés kell, hogy legyen, és én magam is nyújtok be módosítót, meg nyilván várok módosítókat, de nem lehet agyon terhelni a jelentést, teljesen normális persze, hogy jönnek az, a módosítók, és üdvözlöm is őket, de szeretném azt kérni mindenkitől, amit már kértem az árnyék előadóktól, hogy ne adjanak be ezer módosítót, és ne legyen ez 15 eh, oldal a jelenlegi négy négy helyett, eh, mert eh, vannak leütés korlátok. Na most az, hogy hány oldal lesz a jelentés, nyilván nem lesz öt, eh, de hogy mondjuk tíz lesz, eh, vagy ötven, az nem mindegy, nyilván nem lesz ötven sem. De nagyon eh, kemény, határozott politikai üzeneteket akarunk ebbe a jelentésbe küldeni, amihez megint tömörnek kell lenni. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem akarunk beilleszteni most a jelentésbe. Pont olyan dolgokról van itt szó, amelyekkel más területeken foglalkozunk, vagy más jelentésekben. Tehát próbáljanak ezekre a dolgokra koncentrálni, és arra az időszakra, amelyről a jelentés szó, szól. Ezt akartam nagyjából elmondani, és ezt szeretném a jelentésben is látni. Thank you very much, Frank. Köszönöm, Frank. ugye mindig van egy éves felhívás is arra, hogy rövidek legyenek a módosítók, amiket az éves jelentéshez évente benyújtanak. Eddig még ez soha nem így volt, soha nem működött, meglátjuk, hogy most jobb lesz -e a helyzet alapvető dolgokról van szó, de úgy látom, hogy erős benned az elhatározás arra, hogy áramolással akarod tenni ezt a jelentést. Köszönöm, hogy elmondtad, hogy miről is van szó. Kérnek-e szót kollégák, Jurek úr, és látok még mást is. Az most jelentkezzen, aki beszélni akar, és Cecil, igen. Sajnos nincs mikrofon. E, nous revenons e, à la problématique de droit fondamental parce y a... Megint e, az alapvető jogokkal foglalkozunk Eh, O'Flaherty eh, alapvető ügynökségi főigazgató is a közelmúltban járt nálunk, járt nálunk. Eh, nem akarom elismételni mindazt, ami már itt elhangzott, csak azt akarom, hogy Frank, azt akarom mondani, hogy Frank Engelnek jó munkát kívánjak. Nagyon fontos ez a munka, és most lesz a tesztje annak, hogy lehet-e az alapvető jogokról párbeszédet folytatni ebben a parlamentben. Nem akarom elismételni azokat az érveket, amelyeket Oflaherty úrral már áttekintettünk, de olyan témákról is beszélni kell, mint az élethez való jog, E, vagy a szólásszabadság, amely benne van a, az alapvető kartában, ugyanis össze is függnek ráadásul az élethez való jog, a, szabadság, a szólásszabadsághoz való joghoz. Mondok egy példát ma. Egyébként ugyanaz a véleményem a migrációról, mint eddig volt. Ez a Svédországban azt láttuk, hogy az információt blokkolják a svéd hatóságok, nem hagyják hozzáférni az embereket a migrációhoz kapcsolódó bűnözési adatokhoz. Nem lehet hozzáférni. És ez egy szólásszabadsági kérdés, ami a 11-es cikke a, a, az alapjogi kartának. E, nem kaptam semmilyen választ arra, Oflaherty úrtól, hogy szerinte ez miért lehetséges, illetve miért nem problémás. És én szeretném, hogyha ez megjelenne a jelenleg készülő jelentésben is. De vannak más aspektusok is. Az oktatás szabadsága a 14-es cikkben e, jelenik meg. Ezt is az államok kell, hogy garantálják, de gyakran támadás alá kerül. Vannak olyan országok, amelyek meg akarják erősíteni. Tehát vannak reális problémák alapvető jogokban is. Lehet, hogy nem értünk egyet, hogy, hol, hogy veszélyben vannak-e a jogok egyes országokban, de a paradigmákban talán értünk. vannak nagyon súlyos problémák, és hogyha vannak problémák, amelyeket mindenki lát, akkor párbeszédet kell folytatni én azt gondolom, hogy ez a jelentés lesz a nagy tesztje annak, hogy lehet-e egyáltalán nyílt vitát folytatni, őszinte vitát ebben a parlamentben olyan kérdésekről, amelyek tényleg alapvetőek. Peter Niedermüller, please. Müller Peter. Köszönöm. To, to the reporter and to the Először is meg kell köszönnünk a raportőrnek és az árnyék előadóknak az eddigi munkát, az alapvető jogokról szóló javaslatot ez egy új megközelítést fog alkalmazni, ha jól értem, a korábbiakhoz képest ez a jelentés, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon legitim és jó ötlet, hogy koncentrálunk a legfontosabb kérdésekre, és a jogállamiság az tényleg egy központi kérdés nem csak Magyarországon és Lengyelországban, hanem az Európai Unió szempontjából a migráció és integráció pedig hát vitán felülállóan nagyon fontos kérdések. Teljes mértékben megértem azt, hogy nem akarja felsorolni a különböző jelentéseket, jelenségeket és csoportokat a raportőr, mégis fontosságot adna a dolgoknak, hogyha aláhúznánk azokat a jogokat, alapvető jogokat, amelyeket külön, a különböző kisebbségi csoportoknak élvezniük kell, és itt most nem konkrétan akarok beszélni a romákról, meg az LGBT közösségről, hanem egyszerűen csak utalni arra, hogy minden kisebbség, legyen etnikai, vallási vagy kulturális kisebbség, ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint a többiek, és e- ebből a szempontból egyenlőség kell, hogy legyen az Európai Unióban, de biztos vagyok abban, hogy a raportőr és az árnyék előadók is figyelembe veszik majd ezt a megközelítést. Köszönöm, Péter. Cecil Kienge követ. Grazie, Claude. E, devo dire... Köszönöm, Claude. Meg kell, hogy mondjam, hogy az előadót nagy érdeklődéssel hallgattuk. Az alapjogok helyzete a korábbi évekhez képest más struktúrához kerül. Köszönöm tehát, hogy megpróbálta ezt az összefoglalót is megadni, ezt a szintézist a parlamenti állásfoglalás ne legyen egy steril gyakorlat, ahol csak felsoroljuk az információkat. Nekünk az lenne a feladatunk, hogy tovább lépjünk ennél. A szövegben konkrét témákról kell szólni, amelyek az emberi jogokkal kapcsolatosak. Ez az összefoglaló, az nyilván mindenképpen korrekt információkat tartalmazzol, és egy nagyon fontos pontra hívnám fel az előadó figyelmét, tehát, hogy nem arról van szó, hogy a tartalmat és a korrekt információt felsoroljuk, és kész szerintem mindent integrálni kell a szövegbe, anélkül, hogy módosítanánk a elemeken. Az én frakciómnak például nagyon fontosak a bekezdések, amelyek a migrációról szóltak. Én nagy figyelemmel olvastam, amit írt például ebben a fejezetben, és az a véleményem, hogy az általa használt terminológia nem nagyon világos, és ezért nem értem a parlament által elfoglalt álláspontot és hogy például csak és kizárólag Afrikára összpontosít, ezt én egyáltalán nem tartom következetesnek a jelentésben, hanem emlékeztetnék arra, hogy itt alapjogokról beszélünk az Európai Unión belül. Módosítókat fogunk természetesen benyújtani, én is a frakcióm nevénben. Az első pont a migráció, amelyel ezek foglalkozni fognak. A nyolcas bekezdést módosítani kell szerintem. Itt kéri az előadó, hogy a gazdasági migránsok és a menekültek között tegyünk különbséget. Szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy az emberi jogok védelme esetében nem kell ilyen, ez kényszer különbségtétel. Az emberi jogokról beszámoló éves jelentésben én inkább szívesen látnám azt, hogyha tovább lépünk. Néhány perccel vagy néhány órával ezelőtt hallgattuk meg a globális kompaktról a beszámolót, a New Yorki nyilatkozat nyomon követését. Ez egy olyan dokumentum, amely minden bevándorlónak a védelmét előírja, függetlenül attól, hogy mi a jogállása az érintett személynek. Ezt a dokumentumot megkaptuk, és akár lehetnénk ambiciózus, ambiciózusak is, és tovább léphetnénk. A véleménynyilvánítás szabadsága, a gyűlöletbeszéd tiltása például a közösségi hálókon, és így tovább. De hát nem csak az interneten, hanem offline módon is oda kell erre figyelni és a, a hamis hírek terjesztésével is szembe kell szállni, ami pedig a diszkriminációt illeti, úgy gondolom, hogy világosabb hivatkozásokat kell beépíteni ide, vannak olyan diszkriminációs formák, amelyeket nem említ meg, és az antiszemitizmus, az afrofóbia, izlamofóbia, cigány ellenesség, homofóbia tartoznak ezek közé. Az EU-n belüli alapjogok helyzete továbbra is kritikus, és nagyon bátoran ki kell állni a ebben a harcban, és el kell ítélni az alapjogok megsértését. Tehát, ahogy mondtam, a tervezethez benyújtunk majd módosítókat, de van még több más pont is. Hát természetesen megpróbáljuk tiszteletbe tartani a kereteket, ahogy az előadó ezekre hivatkozott. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, Cecil, talán itt az idő hiányában meg is húzhatnánk a vonalat. Én mindig azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb jelentés, amelyel foglalkozunk. Először becsapósan könnyűnek tűnik, de soha nem könnyű, mindig nehéznek bizonyul később. Lehet látni, ugye megint a paramétereket meg kell vizsgálni, a megközelítés, és akkor ráadásul mindig a az ideiglenes kontextus is nagyon intenzív, ahogy az előadó is elmondta, az, a határidő pedig október 27 a módosítók benyújtására. Ez szűk, de még észszerű. Az előadó szavai ellenére általában sok módosító fog bejönni, Hát én esetleg annyit mondanék a kollégáknak, hogy próbálják meg karcsúsítani, amit benyújtanak. Nézzék inkább a jelentés egészét. Ez talán egy jó gondolat, hogy arra koncentráljanak, hogy ehhez az, erre az évre miben, mihez, mire van szükség. De hát természetesen mindenki benyújtja a módosítókat, amiket akar. Kérdezem eh, Frankenget, hogy szeretne még szólni valamit eh, a témában. Nagyon röviden, elnök úr, megköszönöm a, az észrevételeket. Persze tisztában vagyok azzal, hogy azon igyekezett, hogy karcsúsítsuk ezt, eh, és egy kicsit rövidebben készítsük el, attól fog függni, hogy kinek milyen étvágya van arra, hogy aztán mindent visszapakoljunk a szövegbe, hát meglátjuk. Én tisztában vagyok ezzel, tudom, hogy minden kollégának megvan a joga ahhoz, hogy annyi módosítót nyújtson be, amennyit csak bír. Vannak, akik lehet, hogy ezt megteszik, én azért abban reménykednék mégis, hogy nem lesz megint ezer módosító, ahogy ez az elmúlt években volt szokásos mert aztán a telefonkönyvvel sétálok be a plenárisra, amiben minden benne van, amire, ami csak eszünkbe juthatott az alapjogokkal kapcsolatban. Jure kollégának mondom, hogy én nem ellenzem azt, hogy valóban megvitassunk mindent, de ezt a megfelelő keretek között kell megtenni. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a jogállamot egy adott helyen, mondjuk úgy, hogy elbújunk két-három hivatalos dokumentum mögött, amelyek a szólásszabadságról és az élethez való jogról szólnak. Én tudom, hogy mit jelent az élethez való jog, de azt is tudom, hogy az élethez való jog az nem szolgálhat arra, hogy relativizáljunk utána minden egyes olyan lépést, ahol a szólásszabadságot vesszük egyre kisebbre azoknak a szólásszabadságát, akik ezzel még tudnának élni. Néderbüller Péternek mondom, hogy ezt az aspektust nem hagytam ki a szövegből, tiszteletben vagyok, tisztában vagyok azzal, hogy ezt be kell integrálni, tehát várom a módosítókat egyfelől, másfelől pedig majd még a kollégák véleményére is kíváncsi vagyok. Tudom, hogy lesznek, akik ezzel fognak foglalkozni. Tehát biztos vagyok benne, hogy olyan megfogalmazást tudunk majd találni, amely működik. Cecil, azt akartam neked mondani, hogy hát számomra tényleg, ami engem élet, hát igazad van, lehet itt uh, még eszmét cserélni, minden egyes bekezdést meg lehet másképpen fogalmazni, mindent lehet változtatni. Én nem állok ellen ennek, meg annak se, hogy más megközelítéseket fogadjunk el egy-két aspektusban. Nekem ez nem jelent nagy problémát. És azt sem, az sem jelent problémát, hogy te módosítókat nyújtsál be nekem. Egy valami világos, hogyha különbséget teszek olyanok között, akik idejönnek, mert védelemre van szükségük, és azok között, akiknek egyáltalán nincs szüksége védelemre, csak egy jobb életet remélnek. Én nem mondom, hogy, hogy nem szükséges mind a két kategóriát védeni. Ezt soha, sehol nem írtam le, sosem mondtam. Ha úgy gondolod, akkor tájékoztass erről hogy ez ne ö, derüljön ki. Tehát a különbségtétel az nem azt jelenti, hogy nem érdemel védelmet mind a két kategória, tehát ennyi volt röviden, várjuk a módosítókat, és aztán mit tudunk kezdeni, hát majd valahogy megoldjuk. Köszönöm szépen, Frank, és október 27 a módosítók benyújtásának határideje. Rendben, tisztelt kollégák, most átérhetünk a 17-es pontra. Anna Maria Koracabilt jelentése, és még mielőtt elkezdenénk, szeretnék köszönteni egy svéd fiatalokat tömörítő szervezetet MOVE a neve, ha jól ejtem ki, mondja az elnök, és szívesen köszöntünk benneteket. Koracabilt képviselő meghívására jöttek ők ide, és most pedig átérünk Korát Szabilt asszony jelentésének megvitatására a gyermekek szexuális bántalmazása témájában. A 2011 93-as EU irányelv végrehajtásáról van szó. A végrehajtás határideje 2013. decembere, és egy mélyreható elemzést kell most végrehajtanunk arról, hogy a végrehajtás, az a végrehajtása hogyan zajlott. Most Koraca Bild asszony előterjesztette már a nyár előtt, a jelentést most pedig a 160 módosítót fogjuk megvitatni vele. Ismertetjük ezeket a módosítókat, és ezt követően a képviselők, akik szeretnének hozzászólni, megkapják a hozzászólás lehetőségét. Anna Maria, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. A gyermekek szexuális bántalmazás egy szörnyűséges bűn, így gyermekekről, gyakran kisbabákról van szó, akik a legsérülékenyebb tagjai a társadalomnak. Lelki, testi bántalmazás, online bántalmazásról van itt szó a szexuális kizsákmányolással kapcsolatos képeket, felvételeket megosztják, interneten fizetnek érte, és ezek egy, egy üzlet részévé válnak. Ez pedig eh, jelen pillanatban is zajlik Európában. A az internetes hálózatok nagyon kifinomultan működnek, és számos kihívással nézünk szemben, pont azért, mert nagyon fejlett technológiai eszközöket használnak az elkövetők, és határon átnyúló jellegű ez egy irányelvet dolgoztunk ki 2011-ben, amelynek célja a gyermekek szexuális bántalmazásának megelőzése, ezzel szemben mi fellépés az interneten és azon kívül. Ez egy valóban történelmi vívmány, ugyanis figyelembe vesszük, hogy határon átnyúló jellegű ez a bűnözés, ami ellen határon átnyúló küzdelemre van szükség. Az irányelv minimális szabványokat biztosít a szankciók szempontjából, illetve az intézkedésekhez, definiálja a bűncselekményeket, ez változatlan, és a büntetlenséggel szemben is intézkedéseket hoz, és a gyermekáldozatok védelmét is szolgálja. Két végletes jelentést kaptunk a bizottságtól, három meghallgatást tartottunk, egyet a Libében, egyet a Néppártban, és egyet az Árnyék jelentés tevőkülésén, ahol szakértők, érdekelt felek a civil társadalom képviselői jöttek el, rendészeti szervezetek, rendészeti szervek képviselői, Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőknek a remek együttműködést, amelyet eh, tanúsítottak ezen milyen szántó elemzés és értékelés során, és eh, a kompromisszumos indítványok eh, elkészítése most folyik. Mi a célja ennek a jelentésnek? Szeretnénk azt eldönteni, hogy a tagállamok teljes mértékben és megfelelően végrehajtják ezt az irányelvet, melyek a hiányosságok és ajánlásokat szeretnénk megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban végrehajtani ezt az irányelvet. Említette, hogy 160 módosító készült, ezek közül jó néhány kritikusan nyilatkozik a bizottságról, amiért több jelentést készített az irányelv átültetéséről, ahelyett, hogy a, a megfelelésre tette volna a hangsúlyt. Szerintem inkább a tagállamokra kellene a hangsúlyt helyeznünk, és nem annyira a bizottságot kellene okolnunk, mert az irányelv igazából nem kötelezi a tagállamokat azzal kapcsolatban, hogy nyújtsanak statisztikai adatokat. Tehát egy későbbi felülvizsgálat során természetesen kötelezővé is tehetjük a részletes statisztikák elkészítését. Úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben egyelőre felszólíthatjuk a tagállamokat arra, hogy jobban együttműködjenek, és biztosítsák eh, a bizottságnak a szükséges statisztikákat. Természetesen számítunk arra, hogy lesz majd egy későbbi jelentés a bizottságtól, amely majd átfogóbb lesz. Ami pedig a többi módosítót illeti, elnök úr, az irányelv struktúráját követtem, hiszen itt eh, egy büntetőjogi kérdésről van szó, ami eléggé összetett. Ami az anyagi eh, büntetőjogot illeti, egy módosítót terjesztettem elő, és más kollégák is, azzal kapcsolatban, hogy módosítsuk a gyermekpornográfia fogalmát, és a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos anyagról beszéljünk. Azért, mert a kettős viktimizációt szeretnénk elkerülni, hiszen a gyermekpornográfia a beleegyezést szükségessé teszi szeretnénk kérni, hogy a gyermekkor pornográfiát helyettesítjük, és a kizsákmányolást szolgáló anyagokkal ugyanakkor nem kívánjuk a hatályt csökkenteni, mert még mindig olyan bűncselekményekről van szó, amelyekre kiterjed a gyermek pornográfiára vonatkozó irányelv is. Csak egy példát említenék, a pedofil bűnekövető szermezetek a szülők által posztolt képeket is magukba foglalják, a gyermekekről készített képeket, és amikor ezeket felhasználják, bűncselekmény tárgyává válnak, holott eredetileg nem azok voltak. És a tagállamoktól azt várjuk el, hogy súlyos megszorított intézkedéseket foganatosítsanak olyan személyekkel szemben, akik közel állnak a gyermekekhez, érvezik a gyermekek bizalmát, és visszaélnek ezzel, és évek során elkövetnek ilyen bűncselekményeket. Ami pedig a jogi, az a jogi entitások azonosságát illeti, gyakran nem elegendő, nem kielégítő a felülvizsgálat, az ellenőrzés. Úgy gondolom, hogy a jövőre nézve a bűncselekmények új szörnyű formáit is elő kell vennünk, mint a szexuális kizsákmányolás, a bosszú pornográfia, egyéb bűncselekmények, amelyek egy egész nemzedéket érintenek, fiatal lányok nemzedékét, hiszen látjuk, hogy a lányok öngyilkosságot követnek el, mert egy korábbi barátjuk által készített képeket megjeleníti az illető a Facebookon, ezeket kommentálják, és a lányok ezt nem tudják tovább elviselni, ezért öngyilkosságot követnek el. Ami pedig a nyomozást illeti, a nyomozat eljárásokat támogatom a módosítókat, amelyek arra szólítják fel a tagállamokat, hogy használják fel az EU szinten elérhető eszközöket van egy nyomozati határozat, az Europol is fellép ezen bűnökövető szervezetekkel szemben. Az Europolnak és az Eurojustnak meg kellene adnunk a szükséges eszközöket, hogy jobban ellássák a feladatukat, és jobban ki kell használni a közös nyomozott csoportokat is. Támogatom azt is, hogy az információ megosztást javítsuk, valamint az adatbázisok interoperabilitását. Ami pedig a megelőzést illeti, támogatom azon módosítókat, amelyek arra szólítják fel a tagállamokat, hogy a megelőző beavatkozó programokat mozdítsák elő olyan személyek vonatkozóan, akik elkövetővé válhatnak. Ez a 22-es cikkre vonatkozik. Vannak egyéb módosítók is a képzésre, a gyermekek és a felnőttek a szülők képzésére vonatkoznak az internetes fenyegetésekkel szemben. És a gyermekekkel, azon személyek esetében, akik gyermekekkel dolgoznak, fontos a azonosságukat ellenőrizni. Az információ megosztást fokozni kell a tagállamok között a, az, elit, az elítélő határozatokkal kapcsolatban is, és ez azért fontos, mert ezáltal a visszaeső bűnelkövetést meg tudjuk előzni. Kitűnő munkát végeznek a gyermekvédő szervezetek, fontos, hogy a tagállamok között a bevált gyakorlatokat is megosszuk, a kettős viktimizációt el kell kerülnünk, a gyermekekkel összefüggésben, ami pedig az adatok vagy tartalmak zárolását és eltávolítását illeti. Ez nagyon vitás volt. Én magam is módosítókat nyújtottam be, és támogatom a kollégákat is, ugyanis a szexuális kizsákmányással kapcsolatos anyagok eltávolítása a fő célunk. A tagállamok még mindig csak zárulják a honlapokat, ahelyett, hogy eltávolítanák ezeket a tartalmakat. Természetesen a zárolásra szükség van, amikor az eltávolítás nem lehetséges, ugyanígy javítanunk kell a tagállamok közti együttműködést is és az ágazattal való tagállami együttműködést, a platformokkal, harmadik országokkal, amikor is az IP cím az unión kívül található. A gyermekpornográfiát tartalmazó honlapokról készült fekete listákat frissítenünk kell, az információt meg kell osztanunk a tagállamokkal, az Europollal, valamint a kiberbűnözési hálózattal és az Interpollal. Szükség van olyan rendelkezésekre, amelyek által kötelező az internetes szolgálatok számára, hogy proaktívan jelentést tegyenek az ilyen tartalmakról, anyagokról, a rendészeti hatóságokat tájékoztatni kell erről, és szeretném jelezni, hogy már most is vannak olyan szervezetek, amelyek folyamatosan segítik ezt a munkát, és elősegítik azt, hogy az illegális tartalmakat gyorsan el lehessen távolítani a segélyhívó vonalakat is kellő forrásokkal kell felruházni. Tehát hangsúlyozni szeretném, hogy fontos, hogy a tagállamok megfelelő módon hajtsák végre ezeket a rendelkezéseket. Technológiai beruházásokra is szükség van, mert hogyha a bűnelkövetők ezt megteszik, akkor erre nekünk is fel kell készülnünk, és a lehető leginnovatívabb eszközökkel kell azonosítanunk az online bűnözőket, Várom az árnyék jelentéstevők véleményét és az önökkel való együttműködést. Köszönöm. Yeah, and... Köszönöm, Anna Maria. Az SND tevője, Katalina Kinicsi. Parancsoljon. Sí, grazie, Presidente, interven... Köszönöm, elnök, azt, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Anna Maria Karácsa Bírtnek és valamennyi árnyék előadónak, aki ezen a jelentéstervezeten dolgozott. Véleményem szerint ez egy olyan téma, amelyen mindenképpen a lehető legnagyobb figyelemmel és körültekintésekkel foglalkozni, hogy minden, tehát valamennyi gyermek számára védelmet tudjunk nyújtani, és hogy ne következhessenek be ezek az események, amelyeknek sajnos ki vannak téve a mai társadalmakban, és hogy ehhez a hálózatot ne lehessen felhasználni. Anna Maria Corazza asszony benyújtott módosítóit köszönöm, köszönöm az összefoglalót. Én röviden szeretnék egy-két pontra kitérni. Nagyra becsültem a benyújtott módosítást, hogy a kiskorú pornográfiát hogyan határozza meg, sokkal korrektebben, pontosabban fogalmazza meg, tehát olyan anyag, amely szexuális erőszakot, visszaélést tartalmaz kiskorúakkal szemben. Tehát ne viktimizáljuk ezeket a gyerekeket még jobban, akik már egyébként is áldozatok, tehát az előítéleteket kerüljük el. Aztán a kollégák munkájában, munkájából látszik az is, hogy kulturális változásra van szükség, hogy el tudjuk kerülni ennek mindenfajta formáját a gyermekek körében, akik az ilyen bűncselekményeknek, ilyen szörnyű bűncselekményeknek az áldozatául esnek. A másodlagos áldozattá válás is káros a már eleve sérült gyermekekre nézve a gondolkodásmód, a kultúra megváltoztatására szükség van. Erre egyébként az én módosítóimban is felhívom a figyelmet, hogy megelőzési programokra van szükség, tájékoztató, oktató programokra. A gyermekeknek minden lehetséges, szükséges védelmet biztosítani kell, de az ő kezükbe is kell adni eszközöket, hogy hogyan kerüljék el a kockázatokat, tehát megfelelő információt kell a számukra nyújtani arról, hogy hogyan használhatják az internetet felelős módon. Ez az első és legfontosabb lépés az oktatásban, a képzésben, a figyelemfelhívásban, és persze ez nem csak a gyerekek felé igaz, hanem a szülőkre, mindenkire nézve, aki a gyermekeket az interneten kell, hogy megvédjem. és Karácsabét kolléga munkájában nagyon sok fontos pont van, és sok módosítás van. Még egy, amit különösen relevánsnak tartok, és itt meg is említem, hogy a tagállamokat támogatni kell a teljes körű együttműködésben. Tudjuk, hogy az ilyenfajta bűncselekmények, amivel az interneten jelennek meg, határon átnyúló jellegűek, tehát itt elengedhetetlen az, hogy a tagállamok együttműködjenek egymással, és az is elengedhetetlen, hogy a tagállamok megkapják azokat az erőforrásokat, amelyeknek a segítségével a lehető legjobban ki tudják használni az informatikai eszközöket, és elektronikus bizonyítékokat tudnak gyűjteni ugyanis, ahogy mondtam, tehát ez az interneten történik, és ezért szükség van a technikai, innovatív technikai megoldásokra, azért, hogy el, lehessen számoltatni az ilyen súlyos bűncselekmények elkövetőit. Egy utolsó dolog, és befejeztem, elnök úr. Van még egy fontos pont, amely szintén bekerült a szövegbe, az, hogy a súlyos bűncselekményeket áldozatául esett gyermekeknek támogatást nyújtsunk. Köszönöm szépen még egyszer, és teljesen egyetértek, támogatom teljes mértékben az előadó munkáját. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Jurek, please. Jurek úr következik. Köszönöm. A gyerekek gyerekekkel történő szexuális visszaélés egy ilyen magatartás előmozdás, előmozdítása legsötétebb területe a világnak, és a legszigorúbb fellépésre van szükség. Köszönöm Korecebilt asszonynak a fellépést. Ezek európai problémák, határon átnyúló bűnözésről van szó, együtt kell harcolni. Ez ellen az internet nem ismer határokat, mint ahogy mindig mondják. Én módosítókkal próbálom tágabb kontextusba helyezni a jelentést. Van két Genfi egyezmény, amely kötelezi a tagállamokat arra, hogy fellépjenek a pornográfiával szemben. E, ezt nem tartják be. Vannak e, egyezmények a határon átnyúló televíziózásról is, e, és ezek is tiltják a pornográf tartalmat, megint csak nem tartják be. Itt külön probléma a visszaélésszerű pornográfia, az abuzív pornográfia, ahol például a Fritzl féle ügy, ő egy beteges pornófil volt, aki állandóan pornográfiát nézett, majd azt megvalósította az életben. Ezért is szeretném, hogy ha kitérnénk a tömegkultúra, a tömegmédia panerotticizmusára, és arra, hogy ez szembe megy a közerkölcsel, tehát a lányokat először megpróbálják rávenni arra, hogy csináljanak valamit egy kapcsolatban, majd azt felveszik és nyilvánosságra hozzák. Ezt a dokumentumot átfogóvá kell tenni, és ki kell a, írtani ezeket az okokat is, illetve ezeket a szörnyű bűncselekményeket. Koracabilt asszony most utolsó megszólalásra kap lehetőséget, hogyha más nem kér szót. That's why you came in, so that would account for that. Good, okay. Jean, take the floor. Thank you. Jean, tessék, Jean Lambert. Köszönöm. Nem tudom, hogy sokat hozzá tudok-e tenni ahhoz, ami már elhangzott. Az eredeti jelentés is elég jól sikerült. A módosítók, amiket beadunk, azok leginkább a rendelkezésre álló adatokról szólnak, amelyek rendelkezésre kellene, hogy álljanak, de mégsem állnak rendelkezésre, illetve arról szólnak a módosítók, hogy nem megfelelő az együttműködés a tagállamok között jelenleg. a rendvédelmi szervek közötti adatcsere azzal együtt jár, hogy ennek az adatcserének a biztonságát is garantálni kell. hogy ne kerüljön beteg kezekben. Emellett Ugye a vita során gyerekekkel való visszaélésnek nevezzük azt, ezt az átfogó fogalmat. Valójában volt egy irányelv, eh, amelynek a végrehajtásáról van most szó, és itt most eh, nem feltétlenül arról kell beszélnünk, hogy a pornográfiáról mi úgy általában a véleményünk, hanem a már meglévő jogszabály végrehajtására kell koncentrálni. E, a háttérellenőrzések, illetve az ezekkel kapcsolatos e, adatcsere, tehát hogy ne kapjon e, gyerekközeli munkát másik országban sem az, aki elkövetett ilyen bűncselekményeket egy másik tagállamban. Itt azt gondolom, hogy ha ezeket is feldolgozzuk, eh, akkor egy erős jelentésünk lesz a végrehajtásról, vagy éppen a végrehajtás hiányáról, mert ahogy mindannyian tudjuk, ez egy nagyon fontos kérdés, és szeretnénk azt is, hogyha néhány tagállam felzárkózna a többihez, mert eh, lemaradtak ebben a harcban. Köszönöm elnézést, hogy nem vettem észre, gyorsan megnézem, hogy van-e még valaki itt. Anna Maria, tessék. Köszönöm, Claude. Én, egyet, én nagyon örülök annak, hogy a politikai frakciók között ilyen nagy konszenzus van. Köszönöm az árnyék előadóknak és Katerinának is. Én beszéltem a gyerekek oktatásáról, a kulturális cseréről. A, a gyerekek gyerekek körében a tudatosítás nagyon fontos ugyanakkor az interneten nem látszik, aki ott megjelenik. Tehát ez vezet a grooming problémához is. És az oktatás, illetve tudatosítás sokat fog segíteni. Az online biztonság is egy fontos kérdés, ahogy Jean mondta, azzal is egyetértek itt. Most egy jelentés, ezzel a jelentéssel nyomást tudunk gyakorolni a tagállamokra, bemutatva nekik, hogy egy sürgős kérdésről van szó, végre kell hajtani az irányelvet, és zéró toleranciát kell Európában megvalósítani a gyermekpornográfiával kapcsolatban. Én a magánélet joghoz való jognak a híve vagyok, de beszélve a rendőrökkel, azt hallom, hogy nagyon nehéz megakadályozni a gyerekek ellen elkövetett bűncselekményeket. Nagyon kevés az eszköz. Ehhez képest a bűnözők a leginnovatívabb technológiát használják, hogy elérjék a gyerekeket, nekünk a védelmükbe kell ugyanezt megtennünk. Tehát a magánélethez való jog nem lehet ürügy arra, hogy megtegyük ezeket a lépéseket, és megteremtsük ezeket az eszközöket, amelyekkel üldözhetővé válnak az online bűnözők. Köszönöm, és minden jót, minden, minden jót kívánok, a, sok sikert kívánok a jelentés Kedves kollégák, 19-es pont következik. A pénzmosás elleni fellépés büntető jog eszközeivel. Kora úr, a raportőr is itt van. Itt most a módosítókról fogunk beszélni. a Libében ezt a témát először június 29-én tárgyaltuk, a javaslat szeptember 28-a óta érhető el. A tanács 2017. júniusában egy általános megközelítést fogadott el, a javasolt irányelv harmonizálja a bűncselekményt a pénzmosás körében, e, illetve az azzal kapcsolatos többi bűncselekményt és a szankciókat is. 182 e, e, módosító van, minden témát lefedve, foglalkozik a vélelmekkel, a vagyon befagyasztásával és elkobzásával és a szankciókkal is. Most pedig megadom a szót a raportőrnek. Tudom, hogy csütörtök délután, egy nagyon húzós reggel után kevesen vannak itt, ez szinte mindig így van. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik mégis itt vannak. Korea úrnak adom meg most a szót. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm, elnök úr. Hát először is Szeretnék köszönetet mondani valamennyi árnyék előadónak a sok benyújtott módosító indítványért, amelyeknek a tartalma egy nagyon technikai témának az alapos ismeretét mutatja. Ezt a témát tárgyaljuk ebben a jelentésben, és 182 módosítót kaptam, Ezeknek az alapján igyekszünk majd jó kompromisszumokat kialakítani. Nagyon sok módosító megfelel az eddig követett irányunknak, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy kiegészítik azt, és az a célom, hogy az összes árnyék előadóval együttműködve természetesen közös álláspontot alakítsunk ki a kompromisszumos módosítókban a lehető legrövidebb időn belül, ahogy eddig is próbáltuk, ugye voltak már késedelmek, a jelentéssel kapcsolatban. Erről is beszéltünk a korábbi találkozókon, és egyébként én meg vagyok győződve arról, hogy lehetségesek lesznek a kompromisszumok, mert úgy néz ki, hogy általában osztjuk egymás álláspontját. Most csak néhány módosítóra térek ki témánként, mielőtt átadnám a lehetőséget a többi árnyék előadónak a megjegyzésekre. Úgy gondolom, hogy a ezek a legfontosabb pontok, amelyeket a végső jelentésnek majd tartalmaznia kell. Például nagy örömmel fogadtuk a fiskális bűncselekmények felvételét ebbe a listába akkor is, amikor a, az erőforrásokat ugye adócsalásból származ, amikor az erőforrások adócsalásból származnak, és aztán ezek visszakerülnek a körforgásba. Tehát aki elkerüli az adófizetést, annak is büntetést kell kapnia a mi véleményünk szerint. Ami az úgynevezett self-launderinget illeti, a valódi tulajdonlásnak a, a bevétele azért még kérdőjeleket is vethet föl, tehát például egy vagy utána azért is el lehetne ítelni, mert használja azt a biciklit, amit korábban ellopott, tehát azért alakulnának itt kifurcsaságok. A kettős büntethetőség, az előcselekmény esetében más, eltér attól a megközeléstől, amelyet mi eredetileg választottunk az árnyékelőadókkal, és én inkább ezt tartanám meg a kompromisszumos módosítókban is, tehát hogy legyen egyfajta két ilyen vágány, hogy az emberi jogok védelmét is garantálni tudjuk, illetve a súlyos bűncselekményeknek a büntethetőségét, tehát a terrorizmus, korrupció, emberkereskedelmi és így tovább. A, a szabály tehát az lesz, viszont néhány esetben elegendő az, hogy az érintett tagállam jogrendjében bűncselekmények minősül egy fajta cselekmény, és ez akkor már megfelel, pénzmosásnak felelhet meg. A dárnyékelőadókkal egyetértünk a minimális és maximális határokon, a büntetési időtartamokon, és van még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, a kiegészítő szankciók, amelyeket javasoltak, tehát például a közhivatalnokok esetében tiltás, közhivatalnok, közhivatal betöltésére vonatkozó tiltás, az olyan személyekre vonatkozóan, akik pénzmosás miatt már, már elítéltettek, és az is fontos, hogy az időben, időben megjelenő újabb jelenségekkel szembe tudjunk szállni, például a virtuális pénzek használata, az új technológiák, a virtuális bűnözés esetében. Az eszmecsere a pénzmosás bűncselekményéről felmerült vagy érintette azt a pontot, hogy ez szándékosnak kell, hogy legyen, vagy az is elegendő, hogyha valaki tudtán kívül vagy véletlenül követi ezt el. Szerintem az első változatot kellene meghagyni, mert egyébként kinyitjuk a lehetőséget, tehát egy kicsit kavarodott, kavarodást idézhetünk elő az a büntethetőség határait feszegetjük, de nyitottak vagyunk még a további eszmecserére. A legjobb megoldást szeretnénk persze megkeresni minden egyes érv esetében és téma esetében, amelyről a jelentés szól. Véleményünk szerint a végső jelentésben mindenképpen garantálni kell a jogokat is, tehát a például a, a ilyen javak megszerzése, felhasználása saját célra, szolgáltatásokat is érint ez, hogyha jogszerűen teszett valaki eszközökre, szolgáltatásokra, akkor az nem büntethető. Tehát igyekeztünk nagyon tiszteletben tartani az érintettek emberi jogait, és az állampolgárok emberi jogait, és remélem, hogy jó kompromisszumokat tudom kötni, tudunk majd kötni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kora úr, most meghallgatjuk az árnyék előadókat. A néppárt képviseletében Holmájer asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a kollégáknak és az előadónak, az árnyékjelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani, valamint a bizottságnak is az intenzív és kitűnő együttműködésért. A különböző módosítókat átnéztem, és azt kellett megállapítsam, hogy szerencsére konszenzus kezd körvonalazódni, sokkal inkább árnyalatnyi különbségek állnak fenn, de úgy vélem, hogy ezek javarészt észszerűek. A konszenzus például az, hogy szeretnénk egy minimális büntetést, tehát nem szeretnénk szabadon hagyni azt, nem szeretnénk eldöntetlenül hagyni, hogy börtönbüntetésre kerüljön sor, vagy pénzbírsággal sújtsanak valakit, tehát mindenképpen egy minimális szankcióra szükség van, illetve hivatkozunk a 2014-es irányelvre, a bűncselekményekből származó eszközök lefoglalásával kapcsolatban. Ezt a fajta összekapcsolást pozitívnak tartom messze menőleg kép, azt hiszem, hogy képesek leszünk megállapodni, ha vannak kérdések, amelyekhez kritikusabban viszonyulok, vagy legalábbis másképpen látom őket. Például azt, hogy a bizonyítás terhét lehet-e, lehet-e valakire hárítani. Tehát ha például ha egy érintett személy számláján pénzt találnak, meg kell magyaráznia, hogy honnan származik ez az összeg, ez egyértelmű, de mi a helyzet, hogyha valakinek tulajdonítanak egy számlát, ugyanakkor a neve nem szerepel ezen, és talán egy másik országban van, ennek a személynek nem áll módjában bebizonyítani, hogy ez nem az ő számlája. Én tudom ezt Németországból, mert 12 évünkbe telt bebizonyítanunk egy hasonló esetet, és 12 év elteltével a családtagot felmentették, a lichtensteini bankokat is, megpróbáltuk rávenni arra, hogy erősítsék meg, hogy a bankszámla nem annak a tulajdona, akinek tulajdonítják. Nem tudtunk észszerű választ kapni a bankoktól, hiszen javarészt ők se tudták, hogy kié a számla, mert saját maguk sem rendelkeznek ezzel az ismerettel annak idején bármilyen nevet lehetett írni egy bankszámlára, Éppen ezért az ilyen esetekben, amikor nem egyértelmű, hogy kié a bankszámla, nem lehet érvényesíteni a bizonyítás terhének megfordítását. Ilyenkor a nemzetközi hatóságokhoz kell fordulni, ha meg szeretnénk állapítani, hogy kié egy adott bankszámla. Én szereztem ezzel kapcsolatos tapasztalatot, tehát a bizonyítás terhének megfordítása akkor, akkor kell alkalmazni, hogyha valaki azt látja, hogy Mónika Holmeyer számláján 200 millió van, bizonyítsa be, hogy honnan száll származik, én ezt vagy be tudom bizonyítani, vagy nem. De probléma, hogyha, hogy, hogyha, egy, hogyha idegen számlákról van szó, ezért a beneficial owner, ez egy probléma lehet. Itt vagy egy telekről van szó, vagy egy pénzszámláról, a beneficial owner mindenképpen meg kell határozni, máskülönben a nyomozati eljárás során a hatóságok és adott esetben harmadik személyek számára is ez problémát lehet, holott nekik talán nincs is semmi közük ehhez. A beneficial owner kérdésében nagyon határozott vagyok. Szeretném tudni, hogy kinek mi a tulajdona, egy adott számla kihez tartozik, mert ez megkönnyíti a hatóságok munkáját. Ingatlanok, telkek, gyerekek esetében Németországban gyakran felmerül ez a probléma, és éppen ezért a bizonyítása kapcsolatban problémák merülnek fel. Tehát a beneficial owner az, hogy valami kihez tartozik, még akkor is, hogyha egy ügyvédi iroda vagy valamilyen más név szerepel mögötte. Számomra ez nagyon fontos, ha fel szeretnénk lépni a pénzmosás ellen, és szeretnénk megkönnyíteni, javítani a hatóságok helyzetét mivel ezen a területen személyes tapasztalatot is szereztem, és nagyon bonyolult úton tudtuk csak megállapítani, hogy valóban ki a tulajdonos a számlának és ki használta fel a pénzeket. Azt kell mondjam, hogy ez nem volt egy sétagalop, és nem volt egy szokványos út, amelyen végig kellett haladnunk, hogy megtaláljuk az elkövetőt, aki egyébként azóta börtönben van, és ez nagyon is jogos. Egy további probléma a politically exposed person kérdése. Nem volt elég időm, hogy ennek utána nézzek. Itt nem csak személyekről van szó, van egy irányelv is, amely ezzel kapcsolatos. Olyan személyekre vonatkozik, akik bizalmi szerepet töltenek be, tehát például közjegyzők, vagy olyan személyek, akik ellenőrzéssel, bizonyítással foglalkoznak, és ezáltal gyakorlatilag az állam számára végzik el ezt a munkát. Ezek a személyek számomra különösen nagy felelősséggel bírnak. Nem csak politikailag felelős személyekről van szó, hiszen itt olyan személyekről van szó, akikben megbízunk, hogyha ők egy tanúsítványt állítanak ki, akkor abból indulunk ki, hogy ez valóban jogszerű hiszen ők tanúsítják, hogy egy könyvelés például megfelelő volt. Tehát ha valaki egy pénzmosást végző szervezethez tartozik, akkor ők be tudják bizonyítani, hogy ez valóban így történt. Thank you very much. It would be interesting to hear the rapporteur's response to this Érdekes. lenne a raportőr véleményét az ártatlanság vélemével kapcsolatban is megtudni. Griszbek asszony irányelvében is ugye szerepel. Ez, én értem ezt a, ennek a fontosságát, csak a raportőr elmagyarázhatná esetleg, hogy mit gondol erről a témáról. Az SND eh, árnyék előadója Anna Gomes. Köszönöm a raportőrnek. Azt a az együttműködést, amikor amelynek során tényleg nagyon sok munkát tudtunk közösen elvégezni, és egyeztetni álláspontokat. Én itt most azokra a dolgokra térnék ki, amelyekkel kapcsolatban egyébként módosítót is nyújtottam be. Az egyik az adó bűncselekmények, ezek eh, kapcsolódó bűncselekményeként vannak nevesítve, nevesítve eh, vagy főbűncselekményként a eh, bizottság javaslatában. Ezt meg kéne nézni, hogy a nemzeti jogban is ez így alakul-e. Ezt a, kifeje, ennek a kifejezésnek a használatát én mindenképpen Eh, kicsit megszorítanám, tehát eh, küszöböket eh, ebből a szempontból eltörölném. A javaslat azt mondja, hogy ahhoz, hogy megfelelő fellépési lehetőséget adjon a pénzmosás ellen egy javaslat, nem muszáj a alaposan körüljárni azt sem, hogy az cselekmény milyen volt, és nem szükséges azért elítélés sem. E, nem szabad, hogy megakadályozza a pénzmosás elleni e, fellépést azt sem, hogyha egy harmadik országban vagy egy másik tagállamban e, történt meg az előzetes bűncselekmény. Én szintén támogatom azt, hogy még akkor is fel lehessen lépni a pénzmosás ellen, hogyha adott esetben az a, azon a területen eh, nem minősül bűncselekménynek az elő eh, bűncselek, az előzetes cselekmény. Én a gondatlanságot is eh, a büntető jog alá vonnám, nem csak a szándékos cselekményeket, ez az eredeti javaslatban nem volt benne. Én a gondosságot itt csak a konkrét cégektől várnám el, amelyek az irányelv alapján kellő gondossággal kell, hogy eljárjanak, és oda kell, hogy figyeljenek a pénzmosás lehetőségére. Ebben az esetben el kell járniuk, hogyha az objektív tények azt mutatják, hogy egy gondatlan alakzat áll fenn, tehát hogyha bizonyíták azt mutatja, hogy az adott személynek, az eljáró személynek tudnia kellett volna, hogy a pénz bűncselekményből származik. A bizottság javaslata azt is mondja, hogyha a korábbi irányelv alapján egy különleges szervezetről van szó, ezek súlyosbító körülménynek kell, hogy számítsanak, ezzel egyetértek. Amennyiben egy politikailag exponált személyről van szó, én azt mondom, hogy az is súlyos bító cselekmény kell, hogy legyen. A minimális büntetésekkel kapcsolatban is nyújtottam be eh, módosítót, eh, és Különösen tekintettel voltam a súlyosbító körülményekkel érintett személyekre is. Monika Makovej az e részéről. köszönöm Ignációnak az erőfeszítéseket és a csodálatos javaslatokat, amelyeket tett. Egyes módosítókról nyilván lesz nagy vita, de remélem, hogy elérünk majd a kompromisszumig. Lehetőséget kell, hogy kapjunk arra, hogy eljárjunk még azokban az esetekben is a pénzmosás ellen, hogyha az alapbűncselekményt vagy az előzetes bűncselekményt nem ítélte még meg semmilyen bíróság vagy hogyha máshol történt a cselekmény. Tehát önmagában elég legyen a pénzmosás a büntetőeljárási, a büntetőjogi fellépéshez, és mindez magával vonhassa a vagyonelkobzást is. Amennyiben ö, van egy előzetes cselekmény, például valaki a korrupcióból kapott pénzt ö, tisztára mosta. És arra is föl kell lép, akkor is föl kell lépni, hogyha a legális jövedelemnél nyilvánvalóan nagyobb a vagyona az adott személynek, neki kell bebizonyítania azt, hogy legális a vagyon, hogy abban az esetben, hogyha többnek látszik, mint a vagyona, mint a legális jövedelme. Akkor, amikor egy személynek mondjuk van egy legális jövedelme 1 millió euró, viszont a vagyona 10 millió, akkor itt igazándiból nem a bűnt, a teher, a bizonyítási teher megfordulásáról van szó. A, az ügyésznek kell bebizonyítania a az összes tételt, tehát a legális jövedelmet is, illetve a vagyont is, e, és amennyiben ezek között nagy feszültség van, akkor az adott személynek védekeznie kell. Tehát az első lépést mindig az ügyész teszi meg, illetve a hatóság teszi meg. Ezért is támogatom tehát ezt a megközelítést. vannak olyan banki átutalások, amelyek gyanúsnak minősülnek, szintén komoly előrelépés, hogy ezekkel is foglalkoznak a saját pénzmosásának a tényállás megállapításával. Ezek az emberek egyébként soha nem kerülnének bíróság elé, Fel kell lépni tehát ezen cselekmények ellen is. E, vannak olyan tagállamok, ahol több dolog büntethető ezeken a területeken, mint más tagállamokban. Vannak ezek a nem névre szóló, mutatóra szóló részvények, e, amelyek e, olyan könnyen átruházhatóak, hogy nyomon sem követhetőek, senki sem tudja, hogy ki a tényleges tulajdonosa ennek e, a részvénynek, illetve egy valaki többségi tulajdonos egy e, társaságban. Egy másodperc alatt át lehet ruházni, át lehet adni. Nehézé teszi a fellépést. A harmadik terület, amiről beszélnék, az a számítástechnikai bűncselekmények. A sajnálatos módon a virtuális valutákhoz, a kriptovalutákhoz kapcsolódó cselekmények nincsenek még kriminalizálva. Előfordulhat, hogy egy komputervírus, van egy olyan típusú bűncselekmény is, amikor zsarolóvírust juttatnak el egy számítógépre, hogy küldjön bizonyos összegű pénzt, különben blokkolva marad a számítógépe. Eszközökkel kell rendelkezni a hatóságoknak ahhoz, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények ellen is felléphessenek. És végezetül szigorúbb büntetések szükségesek a politikai funkciót betöltő személyeknek, illetve a pénzmosást végző cégeknek is. Tehát azok a politikusok, akik bizonyos felelősséget viselnek, addig, amíg hatalomban vannak, hozzáférnek forrásokhoz, pénzekhez, ezért kell az ő tevékenységüket eh, jobban megfigyelni. Ezért is kell például nagyobb adminisztrációt végrehajtaniuk eh, eh, pénzek mozgatásakor. Ezt ki kell terjeszteni ezt a kört miniszterekre, polgármesterekre. És mellékbüntetésként el kell tiltani a közügyektől az érintett személyeket. Itt most abba hagyom, és örömmel veszek majd részt a további közös munkában. Thank you. Did you want to come back quickly? Köszönöm szépen. Kérdezem, Monika még gyorsan Tisztelt kollégák, csak egy dolgot szerettem volna azzal kapcsolatban elmondom, amit Mónika mondott. Mónika, az a benyomásom, hogy az Európai Unió különböző irányelveit Romániában még nem ültették át a gyakorlatban. Név nélküli számlák, ez eh, nem lehetséges, már régóta vonatkozik erre előírás. Ilyesmi nem létezett. Korábban Ausztriában volt erre példa, és más országokban is, ahol eh, télapó vagy bármi mást írtak a számlára. A beneficial owner lehet más valaki, és ezt a Panama Bizottság kapcsán is tapasztaljuk, hogy a tulajdonképpeni tulajdonos egyfajta konstrukció vagy egy más személyazonossága mögött bújik meg, de amint ezzel a kérdéssel megküzdöttünk, és ezt tisztáztuk, tudjuk, hogy egy számla tulajdonképpeni tulajdonosa bármiről is legyen szó, virtuális vagy reális legyen ez. Tehát számomra a beneficial owner, hogy ki a tulajdonképpeni tulajdonos, nagyon fontos, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, ebben nem vagyok biztos, de amikor a hatóságok érdekei ezt indokolják, a hatóságok százszázalékos hozzáférés kell, hogy kapjanak az adóhatóság, az ügyészség, valamint ha megalapozott a gyanú, ugye a pénzmosással kapcsolatos irányelveknél a bankok és érintett intézmények is, amelyek különösen foglalkoznak ilyen kérdésekkel, számukra meg kell adni a lehetőséget, hogy felderítsék ki a tulajdonképpen itt tulajdonos, és ennek alapján egy meghallgatást vagy vizsgálatot kezdeményezhetnek azt hiszem, hogy a szisztematikus struktúrákat létre kell hoznunk, és a bizottság fontos, hogy az irányelv végrehajtásáról gondoskodjon, bármelyik tagállamról legyen is szó. Ezt végre kell hajtani. Mi az értelme egy irányelvnek, hogyha tíz év elteltével kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy még mindig nem ültették át a gyakorlatba. Ez egy kicsit bosszant, hogy kitűnő dolgokat gondolunk ki itt az Európai Unióban, és aztán meg kell állapítsuk, hogy Romániában még mindig lehetséges név nélkül számlát nyitni. Számomra ez egy rejtély, hogyan lehetséges ilyesmi, hiszen ezt már nagyon régen betiltották. Ez tilos, és a beneficial owner egy olyan joghézag, amelyet mindenképp mindenképpen be kell zárnunk, mert ezt a bűnelkövetők remekül kihasználják, kitűnő konstrukciókat alkottak meg arra vonatkozóan, hogy a pénzéket hogyan rejtsék el. Please. Kérem, nagyon röviden. Mónika, amit én szeretnék, az az, hogy az irányelveket hajtsák végre. Például Romániában a parlament most már a negyedik pénzmosás elleni irányelvvel foglalkozik. Spanyolország, Portugália, Románia és még egy tagállam van az EU-ban, ahol a bemutatóra szóló részvények használatát nem korlátozzák. Én egyébként az ötödik irányelv előalója is vagyok, és hadd mondjam el, hogy ez egy valódi küzdelem, komoly csatát kell vívnünk, vívnunk azért, hogy például a e, társaságok kedvezményezett tulajdonosainak a nevéhez hozzá lehessen férni, és így tovább. Tehát nem tudom, hogy a kormány ugye mit tesz otthon, miért nem ültetik át a, az irányelveket, és így tovább. Na, most akkor Anna is szót kért, mondja az elnök. Igen, én csak szeretnék javítani itt valamit. A hazám épp most írtatta be nem olyan régen, négy hónappal ezelőtt a bemutatóra szóló részvények használatát, úgyhogy most tartanak ott, hogy regisztrálni kell a kedvezményezett tulajdonosokat. Persze ellenállás van ezzel szemben, de egyébként ez egy nagyon érdekes példa. Én itt nézem az előadót, hogy hogyan te, ö, okítják őt itt az árnyékelőadók a nemzeti helyzetről. Ez itt az Európai Parlament Libe szakbizottságában az igen értékes és gazdag eszmecsere, nagyon sokat tanul az előadó is. Egy pillanat, Korreó úr, nem tudom, hogy a bizottság álláspontját esetleg még meghallgassuk-e, talán érdemes lenne, és Katarinát is kérdezem, nem hogy kére szólni, biztos benne? Igen, mert hogy türelmesen várt, én láttam, hogy türelmesen várt, biztos. Nem, köszönöm szépen, elnézést kérek, el kell, hogy menjek, úgyhogy most már nem tudok hozzászólni. Elnök, hát köszönöm szépen, hogy részt vett a vitában, tudom, hogy foglalkoztatja ez a téma. Akkor rögtön az, az előadónak adom meg a szót, de még egy pillanatra átugrunk a bizottsághoz. Köszönöm szépen, Elnök úr, hát a 182 benyújtott módosítót most már ugye látjuk ezeket a módosítókat, amiket a parlament megfogalmazott, elég optimisták ezek egyébként. A bizottság fő pontjait változatlanul hagyják, sőt, még amit letesz a libe itt az asztalra, szerintünk nagyon jó. Úgyhogy több módosító indítványjal igyekszik, igyekeznek az elrettentést erősíteni, az együttműködést a tagállamok között erősíteni, például a, határ, a határokon átnyúló ügyekben, ezt a Nagomes is említette, és az előadó is említette, aztán pedig, hogyha más országba kerülnek a javak, mint ahol a pénzmosás történt, még így is el lehet kobozni, az hogyha az előcselekmény, azt is figyelembe veszik, hogyha az előcselekmény egy másik tagállam nemzeti jogában bűncselekmény, akkor fel lehet lépni. Nagyon sok kiskapu van harmadik országokban, ahol szexuális bűncselekményekből származó pénzt utána az Európai Unióban fektetnek be, tehát még erre oda kell figyelni. A nemzeti büntetőjogi politika is eltér az eutanázia, az abortusz, a kábítószer témájában, nagyon nagy eltérségek vannak, úgyhogy szerintünk ezt a feltételt csak bizonyos bűncselekmények esetében kellene nem alkalmazni, ahogy azt az előadó is javasolja, illetve Katrina Kinicsi és Anna Gomes is. Nagyon kevés megjegyzésem maradt még. Az egyik, hogy a cél az az, hogy elég széles legyen a pénzmosás fogalma, úgy, hogy az összes súlyos bűncselekményből származó bevétel ide tartozzon, mi értjük, hogy még önök mit szerettek volna, mivel szerették volna ezt kibővíteni. Aztán, hogyha valaki saját, maga a bűncselekmény elkövetője használja fel ezeket a pénzeket, örülünk annak, hogy nagyon kevés módosító torpedózza meg ezt. Aztán az, hogy legyen egy előcselekmény, mielőtt elítélhető valaki pénzmosásért, nem szeretnénk fölösleges terheket róni az igazságszolgáltatásra, de ahogy mondtam, a módosítók nagy részének örülünk, várjuk november 13-át, és nyitottak vagyunk bárkivel a párbeszédre. Most visszatérünk Ignációhoz, hogy foglalja össze az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam, hogy nagyon örülök annak, hogy ilyen vita alakult itt ki. Még akkor is, hogyha egy kicsit kiléptünk ennek az irányelvnek a keretei közül, és akkor utána már más a folyószámlákról és mások dolgokról kezdtünk beszélni, de mindig érdekes azért, hogy a, érdekes az, hogy az érintett szakbizottsági tagok között, parlamenti képviselők között kialakuljon egy élénk vita. Monika Holmájerrel egyetértek a bizonyítási teherrel kapcsolatban. Mindegy, hogy milyen témát, milyen rendszert nézünk, az olasz büntető jogi rendszerben, vagy máshol. A a lépés az a javak elkobzása vagy befagyasztása, megelőző intézkedés, nem pedig egy a, a bűncselekménnyel kapcsolatos intézkedés, hanem addig, amíg az eljárás lezajlik, addig fagyasztják be vagy kobozzák el a javakat. És ez így is marad. Ami pedig ugye a különböző közfeladatokat ellátó személyeket illeti, itt ugye felmerül a bizalom kérdése. A hatos cikk B pontja beszél a súlyosbító körülményekről, és itt utalnak az ilyen személyekre, tehát hogyha ilyen személyek követik el ezt a bűncselekményt, akkor a súlyos körülménynek számít. Nem tudom, hogy pontosan ez volt a kérdés, vagy hogy azt szerette volna, hogy a bizottság tartsa fenn ezt a megközelítést. Szerintem ez helyes, tehát súlyos vita körülménynek kell tekinteni azt, hogyha valaki közhivatalt tölt be, és úgy követi el ezt a bűncselekményt. Ami pedig Anna Gomást illeti, ő utalt a pénzügyi bűncselekményekre, például mint az adó elkerülés vagy adócsalás, ez is egy ilyen feltételezett bűncselekmény, de a az Európai Unión belül ezek a fiskális, tehát adógyi bűncselekmények definíciója nem egyezik meg, tehát mások a, a jogszabályok, nem ugyanúgy tekintik az egyes tagállamok ezt. Tehát mondjuk egy 1000 eurós csalás lehet, hogy az egyik helyen már bűncselekménynek minősül, de máshogy még nem. És ahhoz, hogy ezt fel tudjuk használni, a bizottság segítségére lenne szükségünk, hogy az egész Európai Unióban harmonizálják ezeknek a bűncselekményeknek a meghatározását. Ez igazságos lenne, vagy helyes lenne, hogy aztán ne nézzünk olyan problémákkal szembe, mint amelyekkel most szembenézünk, tehát hogy mindenki igyekszik el menekülni az egyik államból a másikba, ahol a legjobb a helyzet, de hát remélhetőleg majd erre is megyünk, tehát most nyilván ezt még nem lehet így a tagállamok közötti különbségek miatt ezt alkalmazni. Szerintem, ami a többit illeti, nagyon örülök annak, hogy egyetértek a kollégákkal, és szerintem a, a találkozókon, ahol a kompromisszumokat dolgozzuk ki, hát a jövő héten mindjárt kettő is lesz, jó alkalmunk lesz arra, hogy gyorsan összeállítsuk ezeket, és hogy megtaláljuk a közös pontokat. Szeretném mindenkinek megköszönni az összes észrevételt, és a benyújtott módosítókat is még egyszer. Thank you, Ignacio. Thank you for your work. Köszönöm, Ignáció, köszönöm a munkát, és sok sikert az árnyék előadói találkozókhoz, és köszönöm mindenkinek, aki csütörtökön délután eljött, hogy részt vegyen ezen a vitán november 13-án szavaz a LIBE szakbizottság, és ezzel rátérünk az egyéb kérdésekre. Ha nincsenek ilyenek, akkor ennek az ülésünknek a vége következik, és november 6-án találkozunk újra. Köszönöm kollégák!